Önök előtt áll a napirend, és most pedig napról nem napra megyünk végig a napirendem. Ügyrendi kérdés, parancsoljon! Csak hogy tájékoztassam, köszönöm, hogy gratulál nekünk, hogy itt vagyunk máma. Nem volt ez könnyű, de hát ez a feladatunk, hogy itt legyünk, nincs ebben semmi különös. De ugyanakkor legközelebbi alkalomra felvetném azt, hogy tegye könnyebbé számunkra ezt a feladatot, olyaténképpen, hogy gyorsabban információkat kapunk, válaszokat kapunk az e-mailjeinkre, és tudjuk, hogy mi történik, és akkor talán azok is itt lennének, akik ma nincsenek itt. E, e, ja muszę przyznać, że ja nie, nie do końca zrozumiałem pańską uwagę. Meg kell, hogy valljam, hogy nem teljességgel értem az ön, az ön észrevételét. Azt hiszem, hogy az intézmény jó reagál, de talán most hagyjuk ennyiben ezt a kérdést, és térjünk rá a napirendre. Nem, parancsoljon. Elnök úr. Elnök úr, csak csatlakoznék az előttem szólóhoz. Tudjuk, hogy problémás a légiközlekedés, persze, hogy tudjuk, de azt nem értem, hogy miért ma estig tartott a következtetések levonása. Mindennyian ideértünk, nagyon sokan, a kollégák is, több millió fontba kerül ez az adófizetőknek, hogy idejöttünk, és úgy dönt, hogy az utolsó pillanatban ö, lemondja. Ez egyszerűen lehetetlenség itt vagyunk, szavazni akartunk a nehéz körülmények ellenőre, és erre azt mondja, hogy hát nem lehet szavazni, de lehet vitatkozni, ez végül is azt jelenti, hogy ennek semmi értelme. Én úgy gondolom, hogy az Egyesült Királyságban az adófizetők egyszerűen felháborodnak emiatt, és amikor problémáink vannak a finanszírozással, a szolgáltatásokat csökkentjük, itt pénzekről beszélünk, és itt meg pocsékoljuk a pénzeket. Mikor jön már ez az az idő, amikor ez az egész helyét bezár? No, dziękuję panu Köszönöm szépen! Köszönöm ezt az észrevételt is. Minden észrevételt nagyon komolyan veszek, de utalni szeretnék arra, hogy minden frakció elnök egyetértett ezekben a hamarosan bemutatandó javaslatokban. Jelezném, hogy napirendre, a napirend taglalására térnénk rá. Madame, please. Parancsoljon, asszonyom! voorzitter eh, ik denk dat het een wijs besluit is om de stemming. köszönöm elnök úr úgy gondolom hogy bölcs döntés volt a szavazás elhalasztása mivel nem vagyunk elegen, és nem megfelelő a földrajzi elosztása a szavazásoknak. De azt szeretném javasolni, hogy azok a napirendi pontok, amelyek nem kerülnek napirendre, mégis megvitatásra kerüljenek, de úgy, hogy egy nappal hamarabb tudjunk végezni, és az emberek, akik idejöttek, egy nappal hamarabb behessenek haza, ne kelljen csütörtökig itt maradniuk. Így. Hölgyeim és uraim, kérem szépen, de tényleg kérem, hogy először a napi rendről vitázzunk, vegyük a hétfőt, és utána megkapják a szót. Önök előtt van a hétfői napirend tervezet. Megvitatjuk tehát a napirendet, a hétfő tekintetében nincsenek változtatások. Nos, nem tudjuk elkezdeni az ülést. Kérem, kérem, hát hagy vegyük végig a napirendet. Mr. Tanok, please. Tanok úr, tessék parancsoljon. Nos, azáltal, hogy május 6-ára elhajlasztjuk a szavazást, ekkor vannak a szavazások az Egyesült Királyságban, és sok Egyesült Királysági képviselő nem lesz itt, és ez pedig eltorzítja a szavazási eredményeket. Miért nem lehetne 5-en, szerdán 5-én a szavazást, és nem 6-án megtartani? Kérem szépen, elnök, hölgyeim és uraim, a következő javaslattal élek. elkezdjük a napirend, napirend tárgyalását. Utána pedig a további kérdéseket megvitathatjuk, az május 5 és 6 ülés tekintetében pedig később döntünk, nem kell erről most dönteni. Azonban a lényeg az, hogy május 5-én és 6-án lesz szavazás, és minden más döntést később hozunk, kedves kollégák kezdjük a napirend vitáját, nem kérek további ügyrendi felszólalást. Poniedziałek, państwo macie przed sobą. Tehát lássuk a keddet. Önök előtt van a napirend. Még egyszer mondom, hogy hétfő tekintetében nincsen változás. Ilyen módon nem változott a napirend. Kedd. 9 órakor kezdődik az ülés,